Kedves kollégák, folytassuk akkor a szavazatmagyarázatokkal. Ajala Sender jelentés a mentesítésről, Pospisil úr, zsíri, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt a javaslatot. Az Európai Bizottsági eh, mentesítéssel kapcsolatban. Cseh képviselőként nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ennek a jelentésnek ilyen nagy része Babissal, a miniszterelnökünkkel foglalkozott. Eh, neki nagy cégei voltak, olajcégei és egyéb cégei, de most formálisan ezek már nem az ő cégai, cégei. Itt felmerül az európai pénzek használata. Ett, a dolgok még alakulnak, és meglátjuk, hogy Babis miniszterelnök fellépése mennyiben sérti az európai jogot. Köszönöm szépen, Hánán képviselő következik egy percre. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt mindig pénzről van szó, ugye? az Európai Unió fantasztikus mechanizmus lett arra, hogy elvegye az emberektől a pénzt, és újra ossza azoknak, akik eléggé szerencsések annak, hogy abban, hogy pénzt kapjanak az Európai Uniótól. Tulajdonképpen minden kormány így működik, de ami egyedi az az, hogy nagyon nagy a távolság eh, a eh, között, hogy eh, honnan kapják az emberek a pénzt, tehát a pénzt adó és a pénzt kapó között nagyon a távolság, és ezért eh, abszolút um, um, hatékonytalan a rendszer. Eh, az egész gyakorlatnak a lényege az, hogy ezt igyekezzünk szabályozni, de a végeredményben mindig a parlament a bizottsággal szemben áll, és ezzel az adófizetővel szemben áll, és ez a probléma a kezdetektől fogva. Köszönöm szépen! Az Európai Unió általános költségvetése Messerschmidt képviselő egy perc. Nincs itt? Nincs itt. Akkor következik a Szárváma jelentés, továbbra is a 2017-es mentesítésről, Májer kollega egy percesség. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Az 500 milliós számla, ami a Canary Wharf megépítésével kapcsolatos, rendkívül sajnálatos. Ez kidobott pénz. Azt gondolom, hogy elszalasztott lehetőség ez arra, hogy a kutatási lehetőségeinken javítsunk Nagy-Britanniában. Az IMA e a szakértők és a vállalatok érdekeit képviselik. Az elmúlt két évtizedben elengedhetetlen fontosságú volt a gyógyszerek szabályozásában, a vállalatok lehet engedélyezésében, hogy minden EU-s tagállamban használhassanak egy gyógyszert. Sajnos már ez nem vonatkozik az Egyesült Királyságra. Egy új párhuzamos tesztelési lehetőséget vezettek be az EU-ban, és így az EU-n belüli tagállamokra ezen szabályozás vonatkozhat. Több lesz a költség, nagyobb lesz a fejlesztés költsége, és egyre nagyobb lesz a költsége a gyógyszereknek az Egyesült Királyságban, tehát kevesebb lesz a pénz az NHS-ben, éppen ellenkezőleg, mint amit akkor gondoltak az emberek, amikor a Brexitre szavaztak. Bene, grazie. Rendben, köszönöm. Akkor a szárvama jelentésről megint csak Messerschmidt kollega, de nem látom a teremben. Akkor következzen a következő jelentés, Páncéri Préda Engel Görenz. Tenok úr, tessék, két percben a frakciója nevében. Két Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a társ előadóknak, hogy produktívan sikerült együttműködnünk és kompromisszumot kialakítani ezen nagyon széles körű és bonyolult kérdésben. Üdvözlöm a konszolidált eszközt, amelyet a bizottság javasolt, és azt gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy az EU közeledjen a hatékonyabb, koherens és költséghatékony módszerekhez az adott területen. Az átmenet idején egyre nagyobb a egyre kisebb a stabilitás a déli területen, közben a keleti partnerségben Oroszország is próbál szerepet vállalni. A kihívás egyre nagyobb, és a szomszédság soha nem volt olyan fontos, mint most az Európai Unió számára. Személyesen üdvözlöm ezen teljesen konszolidált eszközt, közben tudom azt is, hogy komoly hiányosságok vannak, és komoly nézeteltérések vannak még a frakciómon belül is bizonyos aspektusokkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a következő parlament folytatja majd a tárgyalásokat. A nagyon komoly politikai küzdelmek miatt azt gondolom, hogy fontos, hogy nem lehet a munkavállalók egyik részét, a szomszédság egyik részét felhasználni a másik ellenében. Ami a fejlesztési alapokat illeti, nagyon explicit külpolitikai eszközökre van szükség. A finanszírozás 95%-a az OECD benchmarkok elérésére kell, hogy forduljon. Ez minket is megnyugtat, a bizottság eredeti 92%-os javaslatához képest. Ami az IFST-t illeti, sokkal ambiciózusabb IFST pluszra van szükség, és ambiciózusabb külpolitikai fellépésre. Ez a jelenlegi kapcsolatot biztosítja a bizottság és az Európai Beruházási Bank között, de tudom, hogy a minimális allokációs szint az EIV-vel kapcsolatban, ahogy az az 52-es módosítóból kiderül, szintén fontos, hogy bevezetése kerüljön. Sajnálom azt, hogy nem leszek itt a végső tárgyalások szakaszában a következő parlamentben. És sajnálom azt, hogy az Egyesült Királyság már nem vesz részt egy olyan tevékenységben, amely megint csak emlékeztet minket, hogy az EU hangja gazdasági szinten sokkal nagyobb, hogyha közösen működünk és együttműködünk. Köszönöm. Köszönöm. Franka Fleckenstein jelentés. Danjean úr, öné a szó egy percre. Tisztelt elnök úr, az Európai Unió külső költségvetésének egy részét a szomszédos országok stabilizálására és fejlesztésére fordítsa, így a balkáni országokére, ez teljesen legitim. A francia delegáció mégis tartózkodott ebben a jelentésben. Az IPA 3-mal kapcsolatban két fenntartása volt. Először is a Törökországnak szánt összeggel. Ez egy nem európai regionális hatalom, és a migrációról külön megállapodást kötöttünk, ugyanakkor ez az előcsatlakozási nevet viselő eszköz félreértésekhez vezethet, a politikai támogatása nincs meg ennek a csatlakozásnak. Egyes országok nem is jelölt államok, mégis kapnak ilyen támogatást kibővítés problematikájába nem kapcsolhatók be. Az utolsó hozzászólás volt, és 15 órakor folytatjuk a munkát. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!